Il Presidente! Az elnök. Care e Tisztelt kollégák! Mindenkinek jó estét kívánok, és most folytatjuk uh, a 2012. október 20